teszteket, a próbákat megfelelően folytassuk, és fel lehessen ezek alapján intézni, ismerni azt, hogy mi fenyegeti az embereket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr. Bászítis úr a követ.